minden idővesztegetés nélkül megkezdhessük a munkát. A formalitásokat szeretném először is letudni. A napirend elfogadása az első elfogadottnak tekinthetjük. Úgy látom, senki nem kér szót, tehát elfogadtuk. Második pont a január 21-i és a és a május 10-i jegyzőkönyvek elfogadása. Igen, hallottam, hogy itt egy kicsikét felhalmozódtak a jegyzőkönyvek, azért kérdőjeleztem meg, hogy egy januári dolgot most hagyunk jóvá. Az elnök közleményei először is Hogyha esetleg nem jut valakinek hely, felhívom a figyelmet arra, hogy van egy száldőkút, egy hallgatóterem a Q2-ben, a 73-as pont 3-as szabályunk szerint szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az EMFD javaslat e, elfogadását sikeresen lezártuk a tanácssal, és a jelentéstevőnek majd az eszmecserét követően, Juncker úrral folytatandó eszmecserét követően e, megadom a szót Gozé úrnak, ez kb. fél ötre várható. Ha valaki kíváncsi a részletekre, akkor kérem maradjon itt erre a napirendi pontra és szeretném elmondani, hogy egy rendkívüli szakbizottsági ülés lesz november 22-én Strasbourgban, hétfőn. Barnier biztos úrral folytatnánk eszmecserét a strukturált párbeszéd keretében, valamint a egy további eszmecsere Rein biztos úrral az a decemberi Európa csúcsot megelőzően valamint Gazé úr hitelminősítő intézetekre vonatkozó jelentéséről szavazunk, amit holnapról fogunk elnapolni, tehát erre is november 22-én kerül majd sor a rendkívüli ülésünkön. És akkor térjünk rá a negyedik napirendi pontunkra. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét körünkben üdvözölhetem Jean-Claude Juncker urat, az Eurócsoport elnökét, és szokásnak megfelelően aktuális információval fog szolgálni az euró csoport legutóbbi fejleményeiről, a képviselőkkel folytathatunk eszmecserét. Juncker úr mindig is azt mondta, hogy ez a legérdekesebb része az ilyen eseményeknek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők, tisztelt barátaim, nagy örömmel folytatom a helyzetkép bemutatását. Elég hosszú szünet után szeretném a legfontosabb témákat ismét feleleveníteni. Azokat a kérdéseket, amelyek bennünket foglalkoztatnak, és amelyekre összpontosítanunk érdemes. Természetesen a gazdasági válság előzmények nélküli eddig, eddig példátlan és nagyon nehéz helyzetbe hozott bennünket világgazdasági szinten, illetve európai szinten is. A veszélyes helyzeteket igyekszünk elhárítani, és az alagút végén ott csillog a fény. Ennek ellenére a kilábalás meglehetősen közepes tempóban alakul és az egységes fizetőeszköz, az euró térség növekedése kis közepes mértékű. Mindent meg kell tennünk a strukturális reformok, a szerkezeti reformok megfelelő végrehajtása érdekében, hogy el tudjuk indítani a gazdaság növekedését az euróövezet országaiban. Ez a G20 körre, illetve az euróövezetre is érvényes megfelelő koreográfia segítségével igyekszünk kilábalni a válságból. És 2011-re ütemezzük a pénzügyi ösztönzők visszavonását, és egy átfogó megközelítéssel az államháztartásoknak a rendbetételét követően igyekszünk a deficit helyzetet rendezve, illetve az államadóságok megfelelő szintre hozása után elérni a növekedést. Természetesen nem szabad eközben túlzásokba esnünk. Oda kell figyelnünk az árnyalt megközelítés módokra és a szakpolitikákat úgy kell kialakítanunk, hogy az elvárt növekedést elősegítsék. Konkrét országokban kiemelten jelentkeztek problémák, Írország, Portugália, illetve Görögország példáját emelném itt ki. Én nagyra értékelem azt, hogy komolyan vették az írhatóságok a helyzetet, és megtették a megfelelő intézkedéseket. November 4-én kiegészítő államháztartási konszolidációt jelentettek be 6 milliárd eurós értékben. Érbarátaink. barátaink három hónapja bejelentették az előző összeget, és ezen felüli kiegészítő csomagot jelentettek most be a főpolitikai erők Írországban. Tehát valóban komolyan vették, és közös intézkedéseket vezettek be. Én nagy bizalommal mondtam, hogy az írhatóságok a négy éves, több éves államháztartási rendezési programot valóban meg fogják valósítani, és ezzel a deficit 2014-re megfelel már az elvárásainknak. Meggyőződésem, hogy az érintettek és érdekeltek együttes erőfeszítése Írországban meghozza majd az eredményt, és Írország is visszatérhet majd a gazdasági növekedés pályájára. Tulajdonképpen Portugáliára is ugyanez a megállapítás érvényes. A kormány, illetve az ellenzék főpártjai is megállapodtak a követendő útirányban. A költségvetést első olvasatban sikerült megszavazni november 3-án. A második olvasat november 26-án következik, és úgy gondolom, hogy minden okunk megvan bízni a pozitív eredményekben. A portugál hatóságok el fogják majd érni, hogy a 2011-es költségvetés elfogadásra kerüljön, és Portugália is megkezdhesse a szerkezeti reformoknak a végrehajtását. Oly módon, hogy a portugál növekedési lehetőség felfelé alakul majd. Aztán Görögország a harmadik aggályt képező térség, illetve ország. A költségvetési számokat már bejelentették, illetve az államhatósági, államadósági adatok ismertek. Oda kell figyelnünk a helyzet alakulására, de nincs sok túlzott aggodalomra. 2014 időkeretében a költségvetést sikerül megfelelő állapotba hozniuk. A görög hatóságok és tiszteletben tudják majd tartani. A 2011-es vállalásaikat. A görög gazdaságnak nyújtott támogatás részleteit azt hiszem, hogy nem kell, hogy elemezzem. Úgy gondoljuk, hogy a szigorú kormányprogram, amelyet elfogadott a görög kormány, meghozza majd az eredményét. Három havonta vizsgálni fogjuk a számoknak az alakulását. 18 milliárd euró a májusban a folyósított első részlet, és Szeptemberben újabb 6,5 milliárd eurót biztosítottunk Görögország számára. A görög növekedés 2010-ben nettó értékben még nem jól alakult, viszont a görög szerkezeti reformok végrehajtásától sikert remélhetünk a kiegészítő intézkedések eredményeképpen az átmeneti költségvetési sarokszámokat teljesíteni tudják majd. Csak néhány kiegészítő észrevételt szeretnék még megosztani önökkel. Röviden kitérnék arra, hogy hogyan alakul a az európai stabilitási eszköznek, az ISFF-nek a végrehajtása, a finanszírozási alap. Az Ökofin május 6-ai döntése, illetve május, 8, május 9-ai döntése alapján megkezdte a működését, és júliustól pedig megindult a végrehajtás. Elnök asszony, nem tudom, hogy Klaus Regli vezérigazgató úrral beszélte ebben az ügyben. Luxemburgból érdemes lenne őt meghívni, Regling úr meghívását javasolom, mert ő bemutathatná nekünk, hogy a finanszírozási mechanizmus hogyan működik, és hogyan segíthet az eurócsoport stabilitásának a megőrzésében. Tehát Regling úr szakértelmére úgy gondolom, hogy bizton számíthatunk. Klaus Regling urat, tehát ismét javaslom, hogy hívjuk meg ebbe a körbe. Ahogyan itt néhány hónappal bejelentettem, az eurócsoport létrehozott egy makrogazdasági területtel foglalkozó testületet, amely az euró térség tagállamainak a sorsát követi nyomon, illetve szemmel tartja a különböző eltéréseket. még elég komoly eltérések maradtak az eurótérségen belül, tehát az a feladatunk, hogy lépésről lépésre a monetáris térséget egyre szorosabban ellenőrzés alá vonjuk, és egyre komolyabb irányítást tudjunk megvalósítani, illetve ennek az a célja, hogy az országok közötti makrogazdasági eltérések csökkenjenek az eurócsoport minden találkozója alkalmat nyújt, hogy megvizsgáljuk, hogy az eurótérség állapotát megvitassuk. Legutóbb például Spanyolország, Finnország, Portugália és Luxemburg helyzete volt a téma, a következő ülésen pedig részletesebben foglalkozunk majd a német, illetve az olasz helyzettel. És nem okozott meglepetést, hogy miket állapítottunk meg, mert a vizsgált, illetve megfigyelő országok szerkezeti problémákra hívták fel a figyelmet, és a nemzeti költségvetési problémák kezelésére szólítottak fel. A stabilitási, illetve növekedési paktum szellemében. a tagállamok részéről kiemelt kockázatot jelent a magas államadóság, illetve a háztartásoknak és a vállalkozásoknak az eladósodottsága. A jövőben ezeket a terheket kéne igyekezni, mérsékelni. Azután a munkaerőpiac merevségei okoznak problémát, ezek nem változtak az utóbbi időben, és a különböző tagállami fizetéseknek az összehangolása az eurótérségen belül segíthet a megoldásban. Nagyon rugalmatlan a munkaerőpiac, és a tagállamokra ez kedvezőtlen hatásokkal jár. Számos tagállam igyekszik protekcionista módon megvédeni a munkaerőpiacát. És ez a vállalkozás, illetve a versenyképesség szempontjából nem kedvező. A tagállamok mindegyikét arra kérjük, hogy foglalkozzanak ezzel a területtel, és hozzanak intézkedéseket a rugalmaság növelése érdekében. határok nélküli rugalmas munkaerőpiacot szeretnénk létrehozni, ahol a hatékony szakpolitikák érvényesülnek. A szerkezeti reformok keretében kellene ezeket végrehajtani. Ami az árfolyam politikát illeti, sok mindent, újdonságokat nem tudok mondani, a közös munkamódszert alkalmazzuk a Frankfurt, illetve az Eurócsoport döntésének megfelelően igyekszünk elkerülni a túlzott ingadozásokat az euró árfolyamában, hogy zöggenőmentesen együtt tudjunk működni a világgazdasággal. És szeretnénk elkerülni a az egoista indítatású nemzeti reflex viselkedést is az árfolyam politikában. A globális folyamatokkal így maradhatunk harmóniában. Nem szeretnénk a súlyunkból veszíteni, a befolyásunkat szeretnénk megőrizni. A nagy nemzetközi pénzügyi szereplők komolyan kell, hogy vegyenek bennünket, és a luxemburgi grémiumok is egy adott ponton ködbe burkolóznak, és ebben a rejtelmes helyzetben elég nehéz valódi vitákat folytatni. Tehát a G20 csoport az illetékes ezekben az ügyekben, és úgy gondolom, hogy hallatnunk kell a hangunkat, és a G20, mint a globális struktúráknak a része megfelelő áram, árfolyam politikát tesz majd lehetővé. A G7-ek több találkozóján is részt vettem. Annyit mondhatok, hogy a G20-ak szintjén foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és komoly veszélynek vagyunk kitéve a G7-es szint után, tehát a G20-as szint is tárgyalja ezeket a kérdéseket, még ha nem is ugyanazon a jogcímen. Érdemes előfizetni a Financial Times-ra. A Financial Times tudósítója ugyanis rendszeresen ott van ezeken a csúcs találkozókon. És a feltörekvő országok, az afrikai, ázsiai országok, Brazília, illetve a többi befolyásos ország is nyomon követi a fejleményeket. Ez egyáltalán nem probléma. Az a probléma, hogy az eurócsoport a G20-as szerkezetben nem kapott szót, illetve képviseletet. Az eurócsoport egy felületes megoldás eredményeképpen teljesen kimaradt a döntéshozatali struktúrákból, és arra kell törekednünk, hogy az Európai Központi Bank elnökén kívül más is képviselje a csoportunkat. Mert ő aztán beszélhet a különböző célokról, de ez nem jelent kellő súlyt a döntéshozatalban a nemzetközi vezetői körben amikor a gazdaságpolitikára kerül szó, akkor csak az LKB elnöke képvisel bennünket, és ezért évek óta azt halljuk, hogy a monetáris politika került előtérbe az Európai Unió képviseletében. a G20-as koreográfia a jövőben úgy gondolom, hogy elképzelhetetlen lesz az eurócsoport képviselete nélkül, legalábbis nagyon furcsa helyzet ez. A G20 összetétele átalakításra szorul, hogy mindenki megtalálja benne a helyét. Az eurócsoport szerkezeti szintjén, illetve az ÖKOFIN és a G20-as szinten való részvételünk szempontjából is végig gondolandó, és ezt egészen röviden szeretném csak megemlíteni, hogy többször megesett, hogy azt gondolták, hogy egyetértés uralkodik azokban a pontokban, amelyekről szót sem ejtettünk. az eurócsoport megfelelő szintű képviseletére van tehát szükség. Például az amerikai jegybanknak a képviselete sokkal erősebb, és nem kaptunk megnyugtató választ a felvetéseinkre az eddigiekben. Tehát úgy látjuk, hogy globális mértékben is félre mehetnek a döntések. A Fed iránymutatása eh, miatt, illetve az aránytalanságok miatt. A következő hetekben, hónapokban majd megtudjuk, hogy pontosan hogy alakulnak ennek a részletei, de fontos, hogy a G20-as körből ne hiányozzanak az európaiak. Amerikai barátaink tud, tudtára kell ezt a, hoznunk. a G7-es, illetve G20-as előkészítő egyeztetések során másról volt szó, és ezt a megoldást kellene most megvalósítanunk. Tehát Európának jogos elvárásai vannak. Az IMF elnökségének a 24 képviseleti helyéből Európa is meg kell, hogy kapja a maga megfelelő részvételi arányát, és az európai országok képviseletét így kell biztosítani. Én mindig is úgy gondoltam, és gondolom, hogy az euró térséget a valuta alap döntéshozó testületében legalább egy helyjel biztosítani kell. annál is inkább, hogy az Európai Unió összesített részvétele az IMF tőkéjében meghaladta az Egyesült Államokért, tehát mi vagyunk az első számú befektető, és ehhez képest az Európai Uniónak nincsen egy személyi képviselete. Ezt én nagyon sajnálatosnak találom, de úgy gondolom, hogy a történelem igazságot tesz. A az okirat 138-as cikke például úgy rendelkezik, hogy a, az euró térségnek a külső képviseletét javítani kell. Fontos az, hogy Európa beleszólást kapjon és befolyással rendelkezzen a döntéshozatalra a Nemzetközi Valuta Alap Európa megfelelő képviselete nélkül nem működik kellő hatékonysága, és az irányítási reform részeként az európai képviseletet is meg kell oldani. Azután Herman von Rompuy köréről szeretnék egészen röviden szólni az Európai Tanács ülésén megvitattuk, hogy egyrészt a szerződésből milyen kötelezettség adódnak, kötelezettségek adódnak, és hogy mit követel a reformhelyzet. Természetesen a parlamenttel konzultálva szeretnénk megvalósítani ezeket az intézkedéseket a parlamenttel együtt döntési eljárás keretében. a Lisszaboni szerződés alapján kell, hogy eljárjunk. Amikor a pénzügyi konszolidációról gondolkodunk, amikor az európai euró térségnek a rendbetétele a feladat, akkor az Európai Parlament és az Európai Tanács egy irányba kell, hogy haladjon. És az Európai Tanács figyelmét is felhívtam legutóbb arra, hogy az Európai Parlamentnek nem csak megfelelő beleszólást kell adni, hanem az együtt döntés keretében valódi döntéshozatat kell biztosítani. Úgy gondolom, hogy ami a szankciókat illeti, még automatikusabbá kellene őket tenni, mint jelenleg az Európai Tanácson keresztül. Az erre vonatkozó javaslat értelmében az Európai Bizottság jár el, de az Európai Bizottság nem foglalkozik az összes ügyjel, amelyik ilyen szempontból releváns, mert a tagállamok feladatát, illetve hatáskörét tiszteletben kívánja tartani. És a politikai határozatokat pedig az Európai Tanács hozza. De ez a jövőben nem lesz elég, Fontos, hogy a szankciók alkalmazhatóak legyenek, és ehhez pedig folyamatosan minősített eh, többségi döntésekre van szükség, és újra és újra le kell, hogy futtassuk a megfelelő eljárást. Természetesen vannak nézeteltérések a tagállamok álláspontjában. A paktummal kapcsolatban ezeket már önök is tapasztalhatták. A tagállamok nézetei több ponton is eltérnek egymástól. Így pedig a hatékony intézkedéseknek a megtétele nehézségekbe ütközik. Adódnak bizonyos döntések, a tanács például minősített többséggel döntött kétszer is egy ügyben, és még ezután is meg kéne, hogy erősítsék a pénzügyminiszterek a maguk minősített döntésével, ez pedig azt jelenti, hogy ez aztán soha, de soha nem vezet eredményre, mert nem tudunk két körben ekkora egyetértést elérni. Ez azt jelenteni, hogy a szankciókat a gyakorlatban sose lehet alkalmazni. A Benelux országok tapasztalataiból kiindulva, illetve Luxemburg szempontjából a következőt tehetem ehhez hozzá, mert ugye eh, Luxemburg is és a Benelux eh, államok arra jutottak, hogy az eljárás mindegyik fázisában minősített többséggel tudnak csak hiteles döntéseket hozni. a megelőző intézkedésekre gondolok itt. A megfelelő korrekciós intézkedéseket így tudjuk bevezetni. És február 11-én a bibliotek szolvéban 15 óra 50-kor eh, találkoztunk egy gazdasági javaslat eh, témájában. Már nem emlékszem, hogy ki is volt az a bölcs szakértő, aki előterjesztette ezt a javaslatot, de a Van Rompuy csoport készítette ezt elő, és nagyon jó munkát végeztek a makrogazdasági hiányok felszámolása volt a cél, illetve hogy az aszimmetrikus következő válsághatást el tudjuk kerülni. Teljesen egyetértek az új elképzelt eljárással a deficitek csökkentésére a különböző tagállamokban. Van Rompuy úr kialakított egyfajta képzelt eljárás rendet a csoportjának segítségével. Elnök asszony, ennyit szerettem volna elmondani. 48 oldalt rövidítettem le itt az összefoglalomban, hogy időt hagyjak a kérdésekre is. És igyekszem a kérdések közül néhányra majd válaszolni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egy korábbi megjegyzésére én is szeretném elmondani, hogy a napirendüm, a koordinátorok ülésének napirendjén is szerepel Van Rompuy úr látogatása a szakbizottságunkban. 14-en jelentkeztek hozzászólásra, és nincs egészen 15, 50 percünk, tehát maximum 3 percet kap mindenki. Paul Gauzes, Jogo Feo, Werner Langen, Sophie Intveld, Miguel Portas, Roddy Kratzer, Wolf Klintz, Vicky Ford and Corinne Votman Cool. And Mrs. Tyson. Tyson asszony is még jelentkezik. Ön lesz tehát a 15. Egy perc a kérdésre, két perc a válaszra. És mindenkit, mindenkibe belefolytom a szót. Filip, köszönöm szépen, és üdvözlöm az elnök urat. Nos, ahogy említette, jó reményeink vannak arra, hogy a valuta alap megfelelő képviseletet biztosít az eurócsoportnak. Első kérdésem, Mit gondol a prociklusos kockázatok alakulásáról? Hiszen ez érintette a nehéz helyzetben lévő tagállamokat. Aztán konkrétabban szeretnék arról hallani, hogy a Fed politikája, illetve nemrégiben meghoz, meghozott döntése a kvantitatív leasinggel kapcsolatban hogyan érinti az euró térséget. Köszönöm. szeretném megválaszolni a kérdést. Filip, illogikusnak tűnhet, hogy pénzügyi szankcióval sújtsuk azt az e, országot, amely eltért a megadott útiránytól, e, illetve a nukleáris arzenál szempontjából a szankciók akkor lehetnek eredményesek, hogyha a megfelelő eljárást követjük, és az igazi atomszankció, tehát az, amit végre tudunk hajtani. Ehhez pedig, ahogyan említettem, minősített többségre van szükség. És az államháztartási hiány kézben tartását csak nagy szigorúsággal tudjuk biztosítani időnként akár észszerűtlennek is tűnhet az eurócsoport döntése, ugyanakkor a minősített többség biztosítja ennek a megalapozottságát. Nem tudok most az összes elemre, kérdésre kitérni ebben az ügyben. Röviden csak annyit, hogy a tagállamoknak az adósságát adósságcsökkentéssel igyekszünk megszüntetni Hogyha például a kínai gazdaságpolitikát vizsgáljuk, akkor találunk erre példát. Hasonló politikát szeretnénk folytatni. Ami pedig az infláció veszélyt illeti a válságból való kilábalás közepette. Én úgy gondolom, hogy a likviditást kell növelni, és nem feltétlenül következnek be ezek a veszélyek az amerikai fogyasztók többet fognak befektetni különböző javakba, és én a veszélyt abban látom, hogy a feltörekvő országokba eszközölt befektetések esetleg nem feldolgozható mértékűek is lehetnek. Nem tudja felvenni ezeknek az államoknak a piaca ezeket a pénzeket, és természetesen minden aggát nem tudunk előre rendezni. Astrid. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos nem hallottam végig az ön beszámolóját, és ezért elképzelhető, hogy ön már kitért néhány dologra, amelyre én is most. We'll start again, don't worry. Wait, uh, újra kezdjük, mondja az elnök asszony. Tehát elnök úr, annyit szerettem volna elmondani, hogy sajnálatosnak tartom, hogy eh, meg kellett várnunk az ön memoárjait, hogy a G20, illetve az eurócsoport helyzetéről megismerhessük a helyzet értékelését a stabilitási paktum kapcsán is megtertük volna ezt, és a tagállami mm, fizetésképtelenség, illetve csődök, amelyekkel szembesültünk, megmutatták, hogy mennyire veszélyes a helyzet, illetve hogy ez ügyben konkrét intézkedésekre van szükség, másrészt pedig milyen mechanizmus tart szükségesnek és lehetségesnek. Az Európai Központi Bank állásfoglalást tett közzé a kérdésem, hogy hogyan vélekedik ön erről, illetve a stabilitási paktum reformjának a sorsát hogyan látja. az Európai Bizottság és a tanács közötti hatáskör megosztás hogyan alakul majd ön szerint? Aztán mi a véleménye arról a fejleményről, hogy az Európai Bizottság eredeti javaslata, amelynek az volt a célja, hogy az intézmények között egyensúly alakuljon ki, és aztán pedig kompromisszum született, az elnök asszony kéri Astridot, hogy eh, fogja rövidre. És még maradt kérdésem. Ezt luxemburgi nyelven eh, mondják sajnos. Ilyen nyelven nincsen tolmácsolás. Most le fogom fordítani Azt mondta az elnök asszony, hogy egy perc a kérdés, két perc a válasz, és hét kérdést kaptam Lülling asszonytól, úgyhogy most 24 percben kéne erre válaszolnom elfben. Bizonyára eltelt, eltelik egy kis idő, amíg az emlékirataimat megírom, de lehet, hogy akkor már nem leszek miniszterelnök amint meggyengül a pozícióm, vagy úgy érzem, hogy meggyengül, elkezdek írni. Én eh, támogatnám egy állandó mechanizmus eh, létrehozását a válság megoldására. Úgy gondolom, hogy nem ért minket váratlanul a görög válság, de minden esetre olyan helyzetbe kerültünk, amire nem készültünk fel, nem volt eh, megfelelő mechanizmusunk, amit eh, gyorsan be tudtunk volna vetni. És eh, miután hasonló dolgok ismét bekövetkezhetnek, egy állandó válságkezelési mechanizmusra lenne szükség, hogy elkerülhessük egy-egy tagállam teljes csődjét. általában amit nem várunk, azok a dolgok is bekövetkezhetnek, és ezért lenne szükség egy ezt kezelő mechanizmusra. És miután az egyszerű elképzeléseket kedveli ön is, egyszerű példát engedjen meg. Alaposan meg kell vizsgálnunk a válság megoldó vagy válságkezelő mechanizmus különböző részleteit, aspektusait, az IMF-fel is tárgyalnunk kell valóban meg kell vizsgálnunk, hogy milyen következmények mutatkoznak a magánszektorban, és Trisé úr, aki ugye nem ellenzi az állandó mechanizmust, hozzá hasonlóan szeretnék azonban inteni mindenkit az ellen, hogy itt eszkalálódjanak a különböző ideológiai felvetések, Felmerült a kérdés, hogy nem kéne elvi síkon valahogy kezelni azt is, hogy a magánszektor hogyan vegyen részt az esetleg válság, esetleges válságkezelésben. Az IMF az esetek 80%-ában nem teszi elszámoltathatóvá, vagy, nem, vagy felelőssé a magánszektort, és csak 20%-ban vár hozzájárulást. Szerintem a bankszektornak és a magánszektornak is felelősséget kell vállalniuk, nem bújhatnak ki a felelősség alól, és az eurozóna az egyetlen egy olyan valuta csoport, ahol elvárjuk eleve a magánszektor hozzájárulását. Trisé úr is ezt mondotta, ő független. Általában én nem szoktam vele egyetérteni. Franciaország és Németország pontosan az ellenkezőjét mondja, és Trissé úr független véleménye gyakorlatilag leértékelődik. Nagyon komoly dolgokat mond, azt hiszem jobban ismeri a pénzpiacok működését, mint akár ön, akár én. Tehát meg kell hallgatnunk, hogy ő mit mond. Az Európai Parlamentnek nyilvánvalóan részt kell vennie az együtt döntésekben, és a tanácsnak is ezt figyelembe kell vennie. Kérem, mindenki egy kérdést tegyen fel, hiszen a lista végén kifutunk az időből, és nem jut időnk minden jelentkezőre. Úgyhogy szigorú leszek. Juncker úr, egy kérdésem lenne, nevezetesen, ha a gazdasági irányítás előkészületeit megnézem, illetve konkrétan a Görögországra vonatkozó adatokat, a 130 os GDP arányos adósságállomány adatot, akkor, és megnézzük, hogy a válságkezelési mechanizmus 8%-os segítséget jelentene, a spread, a mars 10%, tehát ilyen feltételek mellett nem tudom, hogy egy ország hogyan tudna javítani a versenyképességén. Itt, és most nem csak elméletről van szó, hanem a nagy adom, adósságállománya rendelkező tagállamok esetében nem lenne ez szükség gyakorlatiasabb és egységes megoldásra, hogy ebből a helyzetből kilábalhassanak, és ez, erről szeretném hallani a véleményét. Én intenék, és óvatos lennék, hogy itt most személyesen erről állást foglaljak. A görög és más állam adóságokra tekintettel. Itt ezek az országok saját maguk felelősek ezért az adósság állományért. És végül is aztán ez a probléma közös európai problémává nőtte ki magát. Szeretném hangsúlyozni, hogy az eurozóna és az IMF egy alapot hozott létre a görög állam megsegítésére, és a görög kormánynak kell gazdálkodnia ezekkel az összegekkel. Minden esetre én úgy érzem, hogy az állandó kockázatkezelési mechanizmus, és ez rejlik az ön kérdésében is. Ezen intenzíven dolgozunk, és egy eurókötvény megoldásban is gondolkodunk. Véleményem szerint, hogyha egy ilyen állandó mechanizmusra van szükség, és egy ilyet létrehozunk, akkor ezzel a témával mindenféleképpen foglalkoznunk kell. De erre az eurozónál nem kapott felhatalmazást. És nem tudom, hogy nekünk az eurozóna keretében kéne ezzel kizárólag foglalkoznunk, én, eh, mint eh, miniszterelnök másképp látom ezt a helyzetet, minden esetre szeretném, hogyha az euró kötvény témáját egy eh, esetleges albizottság keretében alaposan körbe járnánk, ezzel részletesebben foglalkoznánk. A nagy think tankek úgy gondolják, hogy az adósságállományok kérdésével európai szinten kell foglalkoznunk. És reméljük, hogy ez a sajtót el fogja kerülni. Németországban a sajtó is foglalkozott ezzel, és éppen azért külön kéne foglalkoznunk ezzel. A luxemburgiak azon a véleményen vannak, hogy ezzel a témával mindenféleképpen foglalkozni kell. És itt gondolni kell a szavazati jogokra is. Szerintem ez nem kapcsolható össze az euró kötvények kérdésével. Hiszen er-, erre mindenféleképpen gondolni kell. Sylvie. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci de revenir. Köszönöm szépen és köszönöm, hogy visszatértünk ezekre a pontokra. Visszautalnék az éppen most elmondottakkal a sajtóval kapcsolatos felvetésre, illetve az ön kezdeményezésére. Hogyan hozhatnánk létre egy ilyen albizottságot, több jelentéstevő foglalkozott egy csomaggal, ami az együtt döntés körébe tartozik. Nem gondolja, hogy most elérkezett annak az ideje, hogy ilyenfajta javaslatokat vezessünk be, például a Bruegel féle javaslatokat, és akkor ezzel időt takaríthatnánk meg. Nem akarok udvariatlan lenni, igennel válaszolnék, de miután hozzám intézte ezt a kérdést, én csak annyit, hogy annyit szeretnék válaszolni, hogy majd a különböző jelentéstevőkkel én is fogok találkozni Prokman asszonynal és másokkal is. Igen, régi európaiaként neki kell látnunk a munkának. Elnök úr, a paktum a makroökonómiai koordinációval kapcsolatosan remélhetőleg nem automatikus szankciót fog jelenteni, hanem intelligensebben fog működni, ami a benchmarkokat illeti. Le kell szögeznünk, hogy az Európai Unió összességében egy szilárd tárgyalási pozícióval rendelkezik, de ha megnézzük az egyes tagállamok pozícióját, akkor eltérő a kép. Mit gondol az egyenlőtlenségekről? Itt különböző dolgokat lehet hallani, illetve ami az egyensúly hiányokat, illetve az egyes tagállamokban. Itt ebben csak a deficit játszik-e szerepet, vagy esetleg a többlet is. Tehát mi lenne az észszerű pozíció ebben a kérdésben? Én alapvetően azon a véleményen vagyok, hogy összességében az eurózónában van egyensúly hiány. És ez az amerikaiak esetében kevésbé jelent problémát. A probléma inkább Németországgal kapcsolatos. Itt két blokkról van szó, az eurozónáról és az a dollár zónáról, vagy dollár övezetről. Amikor egyensúlyhiányról beszélünk, vagy pénzügyi egyensúlyhiányról, akkor tudomásul kell vennünk, hogy egységes egy valutánk van 17 tagállamban, és az eurózóna egyensúly helyzetét a dollár övezettel összehasonlításban kell megvizsgálni, nem pedig a német vagy az egyes tagállamok egyensúly helyzetével. Éppen ezért úgy gondolom, hogy igen, igen, ez világos, és nekem is az a véleményem, de ez belsőleg nehézséget okoz számunkra, hogy eltérőek az egyensúly viszonyok, vagy ha igen, akkor hogyan oldjuk ezt meg a válasz. Középtávon ez valóban egy problémát jelent, és ezzel az eurozónán belül kell foglalkozni. A Van Rompuy úr féle csoport is intenzíven kell, hogy foglalkozzon egy, ezzel. Ez egy állandó téma, és nekünk magunknak egymás között kell megvizsgálni, hogy az export irányította, vagy az exportra épülő gazdaság növekedést hogyan lehet biztosítani. és hogyan lehet a belső keresletet erősíteni. A német gazdasági növekedés nem egyértelműen export alapú, hanem a belső keresletből is igen erőteljesen táplálkozik. Nekünk nem kell, az, nem tartozunk beszámolóval az amerikaiak felé, hogy az európai zóna, az eurozónán belül hogyan alakulnak a viszonyok. A többletek nehéz számszerűsíteni. Nem mondhatjuk, hogy a 4 százalékos többlet már gyanús, én inkább az okokat vizsgálnám meg, aminek következtében vannak többletet, vagy többlettel rendelkező tagállamok. Tehát az okokkal kellene foglalkozni, és Amerikában is megfelelő politikai lépéseket kell hozni annak érdekében, hogy ez az állapot ne állandósuljon. Jean-Paul? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha jól tudom, egy kérdést tehetek fel. Két kérdésem volna, úgyhogy az első kérdésemet inkább által, állításként átfogalmazom. Görögországgal kapcsolatosan beszélt a kormányzat erőfeszítéseiről, igaza van. A görög nép nagyon nehéz helyzetben van, és talán jobb lett volna, ha megengedjük Görögországnak, hogy hogy átütemezze adósságát. Most azonban az euróhoz kötöttük Görögország sorsát. A Figaróban egy cikkben eh, beszélt arról, hogy az eurozóna országaira létrehoznának egy garancia alapot. Erről szólna egy kicsit részletesebben. Köszönöm. A második kérdése vonatkozólag, ami Görögország adósságának eh, átütemezését illeti, ez nem olyan lehetőség volt, amit figyelembe vettünk. Nem volt szó erről a görög hatóságok részéről sem, Európa részéről sem. Én úgy gondolom, hogy nagyon bölcs és szavahihető emberekről beszélünk, és ilyen emberek nem fontolnak meg ilyen lehetőséget. A görög esettől függetlenül én nagyon vonakodnék, hogy előzetes szabályokat, elveket alakítsunk ki arra nézve, hogy egy válságban mit kell tenni, és hogy mindig Európában átütemezése kerüljön sor, mint a privát szférában. Mint említettem, én nem hiszek az a minden helyzetre ráhúzható szabályokban. Nagyon fontos, hogy a terminológiát is megfelelően alkalmazzuk az ilyen jellegű állandó megoldásra irányuló, illetve állandó mechanizmusok tekintetében. Különösen igaz ez, ez az eurózóna perifériáira, hiszen az itt, ezek az országok könnyen bezárulhatnak egy olyan rendszerbe, amelyben, hogyha a helyzet ellenőrizhetetlenné válik, az azt is jelenteni, hogy a befektetők ne kell megoldaniuk a válságot. Én nagyon emellett vagyok. Szeretném, hogyha a tőkét felelősségre vonnánk alkalmas esetben, de nem kell kiűzni a befektetőket Európából. Az euró kötvényel kapcsolatosan már elmondtam a véleményemet, át kell gondolnunk ezt a lehetőséget, úgy vélem, és el kell gondolkodnunk ennek a mechanizmusnak a kialakításán is. Hozzáadott érték lehet, vagy felválthatja az állandó válság megoldó eszközöket. Franciaország, Németország vonatkozásában talán a legjobb szankció az volna, hogyha a tagállamtól megvonnánk a szavazati jogot. Akár odáig is elmehetünk, hogy megfontoljuk a közönségesebb konfliktus megoldási módszereket is. Hogyha erre egy okos megoldást találunk az euró kötvények bevezetésére, itt most nem is akarok a részletekbe bocsátkozni, akkor egy olyan mechanizmusra van szükség, ahol nincsenek nyertesek és vesztesek. Nem arról van szó, hogy Németország gót szeretnénk egy utolsó mencsvárként fenntartani Európa problémái számára, de azért vannak olyan országok, amelyek konzervatívabb megközelítést alkalmaztak, és nem helyes, hogy őnekik kelljen megfizetniük a felelőtlenebbek bűneit. De valamilyen válságmegoldási mechanizmusra szükség van, nem koncentráltunk csak a kormányközi megközelítésre. Köszönöm. Elnök asszony, Juncker úr. Egy kérdést szerettem volna feltenni, mégpedig egy bizonyos kritériummal kapcsolatosan, az adóság kritériummal kapcsolatosan, ami a növekedési paktumot, illeti stabilitási paktumot. Hiszen 7% volt a felső határ, és aki meghaladja ezt a határértéket, az ami történik, vagy ez nem egy kvantitatív kötelezettségvállalás az államok részéről? Most az éves államadóságról beszélek. És az a kötelezettség, hogy csökkenteni kell az államadóságot, az effektív államadóságot, elfogadható volna-e minden ország számára, vagy pedig még több nehézséget okoz számukra a jövőben? Madame la la règle qui vous... Elnök asszony, az a szabály, hogy egy huszaddal kell csökkenteni az államadóságot. Ez a normális menetrend a tagállamok számára, de ez a szabály még nem létezik, ez egy bizottsági javaslat. Sem a tanács, sem a parlament nem jutott még megállapodásra ezzel kapcsolatosan. Ezzel nem is, e, kapcsolatosan nem is tudok több részletet elárulni, ez egy bizottsági javaslat. Úgy gondolom eléggé megalapozott és észszerű. De úgy vélem, hogy most eljött az ideje a költségvetések konszolidációjának, és azok a tagállamok, amelyek adósságot adósságra halmoznak, vagyis növelik államadósságuk mértékét, meg kell, hogy vizsgálják, hogyan tudják konszolidálni államháztartásukat. Az elmúlt húsz évben meglazultak ezek a költségvetési viszonyok Európában, és hogyha az a szándékunk, hogy a jövő generációjaira is gondoljunk, akkor ezt a folyamatot meg kell fordítanunk. Kétségeim vannak azt illetően, hogyha 2005-ben nem történt volna meg elnökségünk alatt egy reform, sok eurozóna beli ország esetében az volna a helyzet, hogy a stabilitási paktummal kapcsolatos válság vagy recessziós időszak még jobban elhúzódna. Voltak bírálatok ezzel a megoldással kapcsolatosan, és bizonyos tagállamoknak szankciókat kell fizetniük. Németország például meg kellene, hogy fizesse ezt a szankciót, hogyha ez a reform nem került volna sorra. Van egy úgynevezett túlzott deficiteljárás, amelynek keretében hosszú távon megfelelő konzervatív költségvetési politikákat szeretnénk, ha kialakítanának a tagállamok. Herr Premierminister,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 különös tekintet, ha figyelembe veszük az adófizetési kötelezettséget. Rissé úr azonban arra int, hogy itt nagyon körültekintően kell ezt kialakítani. A fizetésképtelenség vagy az eladósodottság tekintetében elvi szinten kell szabályozni ezeket a dolgokat. És a magánszektor részvételét is figyelembe kell venni. Egyébként nem működhet a válságkezelési mechanizmus, különös tekintettel a periférikus tagállamokra. Tehát a magánszektort is be kell vonni, és a priori ex ante és elvben kell ezt szabályozni. Trisé úrral ebben kell megállapodni. Arra emlékeztetném önöket, hogy csak egy kérdést tegyenek fel, már most kezdünk kicsúszni az időből, Szófi. Köszönöm, elnök asszony. Juncker úr, nagyon örültem azoknak az észrevételeinek, amelyeket az automatikus szankciókról mondott, gondolom sokan egyetértenek ezzel. Engedje meg, hogy megkérdezzem, mit gondol egy bizonyos aspektusról. Európában gyakran elvonják a figyelmünket a részletek, és ilyenkor a fáktól nem látjuk az erdőt. A tagállamok nehezen állapodnak meg ilyen automatikus megoldásokban. Nem arról van szó, hogy soha ne legyenek ilyen szankciók a hetedik cikk alapján a nézai szerződés értelmében, de úgy látszik, hogy egyfajta fájdalmas hiányát tapasztaljuk a politikai akaratnak. Ennek van logikusan egy negatív hatása az euró árfolyamára. Ez látható mindenki számára. A tagállamok úgy látszik nem tudnak dönteni, még a krízis legsúlyosabb időszakaiban sem. Elnök asszony, az a benyomásom, hogy nem nagyon értenek meg, vagy engem értettek félre, vagy önök vezetnek engem félre, de én nem arról beszéltem az automatikus szankciókkal kapcsolatosan, hogy ezek a szankciók a szavazati jog, jog visszavonásával is járnának. Nem, én egyetértek az ön véleményével azzal kapcsolatosan, hogy fontos a szankciók automatikus mi volt? nem beszéltem a szavazati jogokról, de az, hogy nem tudnak az automatikus jellegről megállapodni a tagállamok, ez azt mutatja, hogy nincsen megfelelő autom- politikai akarat. Biztos az vezetett félre, hogy a hetedik cikkről beszélt, ezért gondoltam, hogy van valami hátsó szándéka ezzel a kérdéssel. Igen, úgy vélem, a tagállamok többsége az automatikus szankciók mellett van. A probléma pontosan az, hogy annak érdekében, hogy kompromisszumot tudjunk kialakítani, már ami a szerződés módosítását illeti, bizonyos tagállamok úgy gondolják, hogy fel kell adniuk az automatikus szankciókra vonatkozó kívánalmukat az együttdöntési eljárással kapcsolatosan ebben az eljárásban megvan a lehetőségünk még a Task Force tagjainak is arra, hogy visszahozzuk vitára azt a témát, amiről a parlament már megnyilatkozott, így aztán az együtt döntéssel kapcsolatosan elbizonytalanodunk, hogy valóban kimondjam, amit fontosnak tartok. Mert az Európai Tanács másként döntött, tudva, hogy a parlament majd a józan ész szempontjait érvényesíteni fogja. Ezzel egyetértünk, ezzel az utolsó megállapításával minden esetre. Miguel. Senhor Juncker, eh, temos falado muito sobre os automatismos. Juncker úr, nagyon sokat beszélünk az automatikus szankciókról. Van egy kérdésem. Ez az automatikus jelleg azt jelenti, hogy azok az okok, amik a problémához vezettek, nem számítanak. Merkel asszony a különböző implikációkról beszélt, a hitelezők helyzetéről a magánág, a magánszektorban, de ha most növelni akarjuk a kamatokat, illetve az államháztartások kötelezettségeit, akkor ezek szerint nincsen értelme Merkel asszony kijelentéseinek, vagy a biztosok kijelentéseinek, az LKB kijelentéseinek, hiszen automatizmusokról beszélünk, ezekkel fel lehet elépni a felelőtlenséggel szemben. Egy gyakorlati kérdésem is volna. A portugál adósság mértéke olyasmi, amit 2010-re állapít meg az EKB, és ez megharadja a 7%-ot. Hol van itt ebben a mechanizmusban a gazdasági racionalitás? Nem vagyok benne biztos, hogy az összes elemet megragadtuk volna ahhoz, hogy ezt a kérdést itt együtt meg tudjuk tárgyalni. Megemlíteném miután ön említette az automatikus szankciók alkalmazásának a lehetőséget, én amellett vagyok, hogy a miniszterek tanácsa vitája után lehessen ezt érvényesíteni. Tehát soha nem azt mondtam, hogy az Európai Bizottság önállóan dönthessen. Hogy esetleg egy korai intézkedéssel kivesse a szankciót, hanem ez a tanácsnak a feladata lenne. Én ellenzem egyébként. hogy a normál minősített többség legyen a feltétel a döntéshez minden szakaszában az eljárásnak, mert így könnyen létrejöhetne egy blokkoló kisebbség. ahhoz, hogy a tanács a bizottság javaslatát minősített többséggel elvesse, vagy jóvá hagyja, az a blokkoló kisebbségen múlhat, illetve ennek óriási a tétje. A tanács minden esetben meg kell, hogy vitassa ezt a témát, hogy a hátteret körbe lehessen járni. Mert meg kell vizsgálni, hogy mi van a háttérben és a tanács ezzel foglalkozik a háttérnek a vizsgálatával. Tehát minden egyes alkalommal lefolytatjuk ezt a vitát. Viszont, hogyha a nagyok összeállnak, és egy blokkoló kisebbséget hoznak létre, hogy elkerüljék egymásnak a szankcióit, akkor a szankciókról szóló szavazás az erősen kétséges, és ebből az adódna, hogy a francia deficitet más módon kezelik, mint a szlovén deficitet, ezért kell módosítani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Visszatérve az ellenőrzött csőd intézményére. Ez egy újdonság az Európai Unióban, nincs is ezzel kapcsolatosan tapasztalatunk, vagyis hogyan tudjuk ezt a mechanizmust úgy kialakítani, hogy ez valóban támogató legyen, és legyen ennek egy átütemezési eleme, és hol kezdődne az átütemezési elem. Milyen lehetőségeket lehetne ez, illetve nem volna ez káros a piacok számára? Végül azt is szeretném megkérdezni, mivel megellem, megemlítette a sajtó szerepét, hiszen a sajtó is említette, hogy Görögországban akarják először bevezetni ezt a mechanizmust. Ezzel kapcsolatosan mi a véleménye? Ezt teljesen eltérő módon látom. Se írni, se mondani. Nem lehet azt, hogy a válságnak a kezelése, a megoldása, ahogyan ezt alkalmaztuk. Az Európai Tanács döntése során, az idei határozat nyomán. Nem mondhatjuk, hogy Görögország helyzete egy csapásra rendeződött 2013-ig. A mechanizmus csak megkezdte a működését, de igazából 2013 után várható ennek döntő hozama. 2013. január 1-ével kell majd felülvizsgálnunk a helyzetet. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy a görög helyzetre e pillanatban már is alkalmazandó az említett mechanizmus. Ez nem felel meg a valóságnak. 2013 előtt Görögországot nem érinti a közöttünk folyó vita, legalábbis a mechanizmust tekintve. És Görögország bátran felvette a küzdelmet a válság helyzettel, és meggyőződésem, hogy jó konszolidációs programot hajt majd végre. a Nemzetközi Valuta Alap, illetve az euró térség kívánalmait teljesíteni fogja, és ennek az egész intézkedés sorozatnak a jövőbeni válságok megelőzés, és nem a jelenlegi megoldása a célja. Sorry. Herr Präsident, die Elnök úr, az amerikai Fed a QE2-es intézkedés azzal indokolta, hogy a befektetéseket kell serkenteni. Ismerjük, hogy az, Európa, illetve az amerikai iparban milyen hitelek halmozódtak fel. Nem tudom, hogy a rövid távú rentabilitás hogyan érhető el. Ezzel a pénz mennyiséggel szerintem csak nehézségeket fog okozni. Ez az egyensúly hiány tovább fogja erősíteni és nem javítani az egyensúlyi helyzeten. Ami az eurókötvény bevezetését illeti, ami lehetővé tenni a tagállamok részvételét, nem tudom, hogy egy ilyen eszközt nem érné-e kritika. Ez mennyire lehetne automatikus, illetve milyen feltételeket kellene, hogy teljesítsen. Elnök asszony, ami az első pontot illeti, azt hiszem, hogy itt elnézést késve érkeztem, úgyhogy nem hallottam az ezzel kapcsolatosan elmondottakat, de mindesetre erről nyilatkoztam. Tehát a véleményem az, hogy az amerikai döntés a Fed részéről nem eléggé célirányos, illetve nem fog a céloknak megfelelően működni. Az amerikai gazdaságban nincs likviditási hiány, erről nem beszélhetünk, éppen ellenkezőleg. Tehát a problémát ezzel nem tudják megoldani, itt hegyek halmozódnak fel, és az ered, a várt eredmények nem valósulnak meg. Teljesen egyetértek, és osztom a kritikáját, Sajble úr kritikáját, nevezetesen, hogy itt bizonyos nyomást kellene gyakorolni. Ez nem egy észszerű döntés. Az amerikai gazdaság óriási problémákkal küzd, és az amerikai barátaink sajnos negatíven értékelték ezeket a problémákat, de minden esetre szerintem ez globális problémákat fog maga után vonni, ahelyett, hogy az amerikai gazdaság problémáit oldaná meg. Tehát itt egy valós vitára lesz majd szükség. Ami a második kérdését illeti, az euró kötvényre, illetve annak kritériumaira vonatkozott. Itt az elképzelésem mert már kifejtettem, ami az automatik, illetve az állandó mechanizmust illeti. Én osztom Sajble úr véleményét, de szeretném, hogyha az euró kötvényeket mindenki végig gondolná, még pedig oly módon, hogy az eladósodott tagállamok a 60%-os kritériumot teljesíteni tudnák, és ezeket a problémákat közösen kell kezelni, nyilvánvalóan az egyes tagállamok saját felelősségi körükben kell, hogy ezeket a lépéseket megtegyék. Hogy milyen kötelezettségek és kritériumok kapcsolódnak ehhez, nyilvánvalóan a tárgyalások során fognak majd kidomborodni. Én azt szeretném, hogyha mindenki nyertesként kerülne ebből ki, és senki nem veszítene, mégpedig pedig Én úgy gondolom, hogy ezt úgy lehet elérni, hogy nem ne keletkezzen az a benyomás Németország esetében, tehát úgy kellene ezt elérni, hogy ne a német adófizetők viseljék ennek a döntő terhét. És ezzel van tele mostanság, ugyanis a sajtó, hogy a németek őket ez teljes nyomorba taszítja, ez a mostani válsághelyzet, erről szerintem szó sincs. Könnte das aber ich mach's nicht. Lehet, hogy mondhatnám, de nem, nem teszem. Right. Okay, we're now at the point. We're now, we're now at the... Elértük azt a pontot. Hogyha háromkor kezdtük volna, és nem három óra tízkor, akkor nem csúsztánk ki az időből, úgyhogy nem tudom, hogy Juncker úr tud-e maradni, ezt feltételezve néhány percet hosszabbítunk. Viki említette a bevezetőjében, hogy mennyire fontos a túlzott adóság állomány kezelés, és nem csak az államadóság, hanem a háztartási és a vállalkozások adóssága is számít ebben. A bázeli ajánlások ezért születtek. A Financial Times-ra is utalt, ott az áll, hogy a nagybankok a bázeli szabályok módosítását kérik ismét. Az euró térség szempontjából, illetve az EU szempontjából mennyire fontos a bázeli szabályok konzisztens végrehajtása a globális szinten. És hogyan látja az euró övezet egyes országainak a mozgásterét? mennyire képesek felvenni újabb hiteleket, illetve a hiteleknek az áramlását, tekintetbe véve a globális forrásokat is kézben tartani. as far as the first... Uh, Tisztelt elnök asszony! Ami az első részét illeti a kérdésnek, úgy gondolom, hogy minden erőnkkel azon kell igyekeznünk, hogy globálisan alkalmazzuk egyenlő módon a Bázel 3-as szabályokat. Valamennyi érdekelt részvételével, és a Bázel 2-esnek a létrejött a 17 évig tartott, ehhez képest a Bázel 3-as már két év alatt megszületett, és a végrehajtás nagyon fontos, erre irányul most a vitánk, és ez a központi kérdés. Akkor, amikor az Egyesült Államok hatóságaival egyeztetünk. A második részt illetően meg kell mondjam, hogy nincsen tiszta, világos és elvágólagos válaszom az eddigiekben még nem vizsgáltam meg öntüzetesen a problémát, hogy egy kellően tájékozott és felhatalmazást élvező választ adjak. Van-e itt a tisztelt háznak írott szabályzata? Elnök asszony, hogyha írásban teszi fel a kérdést, akkor talán kapunk majd egy írásos választ. Egy baráti levél elég lesz, mondja Juncker úr. Megkérem majd az asszisztenseimet, hogy állítsák össze a választ. És természetesen a kérdést, illetve a választ is majd meg fogják valamennyien kapni. Korin, köszönöm szépen! nagyon érdekesek, sőt a legérdekesebbek itt a délután folyamán az ön személyes nézetei. A stabilitás és növekedési paktumra szeretnék rákérdezni örülök annak a véleményének, hogy az eljárás kezdeti szakaszában több automatizmusra van szükség. Van Rompuy úr kétféleképpen magyarázta azt, hogy ez miért nem lehetséges, illetve miért nem akar ebbe az irányba előrelépni. Az első indok az volt, hogy azt mondtam, a Lisszaboni szerződés jelenlegi megfogalmazása nem teszi lehetővé, hogy még több automatizmust alkalmazzunk. A második indok pedig, hogy a tagállami elfogadottságot is fontosnak tartja, a demokratikus legitimitást azzal lehet alátámasztani, hogy a tanács hozza a megfelelő döntéseket. Az automatizmus természetesen azt jelenteni, hogy a tanácsnak kevesebb a mozgástere a döntés adott esetben megváltoztatására. Hogyan látja a demokratikus legitimitást, illetve az elszám, elszámoltathatóságot? Például az EKB javaslata Ö. a bölcsek tanácsa, vagy szakértői tanács értelmében tett javaslatot. És azt javasolta, hogy az Európai Bizottság a saját döntési jogkörében hozza meg a határozatot. Nos, szerintem amennyiben Farompő úr azt mondta volna, amire ön hivatkozik, akkor nem helyesen tette volna, de szerintem nem azt mondta. Amikor több automatizmust szeretnék látni, illetve ezt sürgetem a szankciók alkalmazásában, akkor csak arra gondolok, hogy a az euró övezet tagállamait érintő szankciókról beszélek. A szerződés 136-os cikke rögzíti ugyanis egy konkrét rendelkezés keretében, hogy az euró övezetre sajátos szabályok vonatkoznak. Vagyis a 136-os cikk úgy szól, hogy az Unió egészéhez képest sokkal nagyobb integrációt alakítottak ki. Tehát a 27-ekhez képest az eurót bevezetett országok nagyobb mértékű integráció mellett működnek, és ezért érvényesíthető több automatizmus. Az Európai Bizottság javaslatát én ugyanakkor nem támogatom, sőt, az LKB javaslatát sem támogatom, annyiban, hogy nem értek egyet, hogy a miniszterek tanácsa ne szólhasson bele a szankciók automatikus alkalmazásába. Nem értek egyet azzal, hogy az Európai Bizottság, illetve bármiféle külső testület vagy grémium legitimitás nélkül dönthessen szankciókról ez nem lenne helyes, és nem is lenne megvalósítható, mert a kormányok kell, hogy kimondják a szót. Hogyha a fordított minősített többség szabályát alkalmazzuk, akkor a játék része a tanács demokratikus legitimitása is hogyha normál minősített többség alapján döntünk, az még nem biztosítja a demokratikus legitimitást. Csak azt biztosítja, hogyha a fordított minősített többséget alkalmazzuk. És ennek az elvnek a mentén hozzuk meg a döntéseket. Tehát nem azt mondom, hogy az Európai Bizottságnak igaza lenne, vagy az LKB-nak, de azt sem mondom, hogy aki nem osztja a nézetemet, annak igaza lenne. Köszönöm szépen, Marianne. Eh, eh, Köszönöm szépen. Eh, elnök úr, olvastam a tanács végkövetkeztetéseit angol nyelven, különösen azt a részt, ami a szavazati jogok esetleges megvonására vonatkozó szankciót illeti. Én úgy gondoltam, amikor ezt olvastam, hogy ez az elképzelés feltételezni a szerződés módosítását, de csak a mostani válságra való tekintettel. Nem gondolja, hogy így kellene módosítani a szerződést, vagy a tanács tagjai egyetértenek abban, hogy csak erre korlátozzák a módosítást, vagy egy teljesen általános? Mariannak annyit szeretnék válaszolni, hogy a tanács végkövetkeztetéseit több nyelven olvasni mindig veszélyes. Ön is megfigyelhette többször, hogy a francia, a, az angol és a német változat eltér egymástól. különösen érzékeny terület ez, hogyha a gazdaság irányítás a téma. Például németül Wirtschaftliche Steuerung, franciául Gouvernement Economic, franci, eh, angolul pedig Economic Governance a megfelelő szakszó. Úgyhogy jobb, hogyha az ember csak egy verzióra összpontosít, máskülönben belezavarodunk a különböző változatokba. És ez nem célszerű. Visszatérve a konkrét kérdésre, amelyet már ilyen feltett. Meg kell mondjam, hogy én határozott érvekkel a szavazati jog visszavonása ellen szálltam síkra. A megfelelő rendelkezés ugyan lehetővé tenni a szavazati jognak a megvonását, de ez egy visszafordíthatatlan hatás lenne emberi jog sértések miatt. Tehát nem a stabilitási paktum lenne ennek a megfelelő terepe. Az emberi jogok megsértése egészen más terület, ne keverjük össze ezt a kettőt. És az Európai Tanács elnöke Herman Van Rompuy úr említette, hogy ezt a területet tanulmányozni kell, meg kell vizsgálni, de az euróval kapcsolatos kérdésekre ez nem alkalmazandó automatikusan, hanem sokkal inkább az emberi jogok, a munkaerőpiac, illetve egyéb fajsúlyos kérdések hmm, területét illeti. Herman van Rompuy úr feladatát annyiban megelőlegezem, hogy egy szűkebb területen ezt a kérdést lehatárolva lehet tanulmányozni. A gazdaság, illetve a monetáris unió kérdésére alkalmazva a szavazatnak megvonását, nem vagyok benne biztos, hogy jó az elképzelés. Ezért úgy gondolom, hogy a döntéshozatal egyes fázisaiban, illetve az egész láncolatnak a során kell ezt valamilyen formában alkalmazni, hogy elkerüljük, hogy egyfajta atombombát hajítsunk egy kis országra. Mert ez nem lenne helyén való. Úgy gondolom, hogy a szerződés módosítása néhány szóban olyan jogi megfogalmazást kell, hogy elhelyezzen a szövegbe, amely megoldja az eljárási kérdéseket. Nem gondolom, hogy egy ilyen horderejű ügyet egyetlen fórumon lehetne rende, rendezni, megtárgyalni, vagy hogy mondjuk egy alkotmánybírósági illetékesség lenne a megfelelő. A 125-ös cikk a szanálásnak, az állami támogatásnak a tilalmát rögzíti, de a 122-es pedig egy keretrendelkezést iktat be, amely a 136-os cikk alapján az térségre értelmezhetővé teszi ezt az intézkedést, és nem az unió egészére. Nem gondolom, hogy széles körű lenne lenne megfelelő eszköz. Ezt nem is ratifikálnak a tagállamok. Tehát nem arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződés már megállapodott rendelkezéseit, illetve az egész struktúrát felül akarnánk vizsgálni, mert e, az lenne a cél, hogy kis módosítással érjünk el nagy hatást. Köszönöm szépen, akkor ezzel le is zárnánk az eszmecserét az Eurózóna elnökével. Nagyon köszönjük szépen, és e, várjuk szeretettel a következő alkalommal is. Ha mindenki helyet foglalna, azt megköszönném. Mint ahogy már bejelentettem, meghallgatjuk a jelentéstevő beszámolóját az e- IFM jelentésről. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, ennek a fejezetnek lassan a végére érünk, már bizonyos ideje zajlik. Az alternatív alapok kezelésére vonatkozó e, irányelv javaslat most már 2009. április 30-ától napirenden van, és a parlament sok munkát végzett ez ügyben köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, illetve az árnyék jelentéstevőnek, akivel együttműködhettem ebben a e, témában. És az a cél, hogy a szakbizottság nagy többséggel jóvá hagyja. Úgy gondolom, hogy valóban tárgyalásra érdemes ez a javaslat. Három elnökség, a cseh, a svéd, a spanyol, sőt egy negyedik a belga elnökség is foglalkozott ezzel. Különösen a belga elnökség nagy energiával vitte előre az ügyet, amely nem kis hatókörű. Három oldalú párbeszéd keretében a különböző elnökségek, illetve az előadó eszmecserét is tartott, és beszámoltunk a munkaállásáról. 2010. május 17-én a jelentés tervezetét megszavaztuk, aztán mint egy tucat háromoldalú egyeztetés következett, és több mint 1600 módosító indítványt terjesztettek elő a bizottság részéről a barátaink. És egy tucat három oldalú egyeztetést követően kemény tárgyalások után jó eredményre jutottunk 2010. október 26-án. Az utolsó trialógusnak az eredményét, vagyis Didier Renders, az Ökofin elnöke és Michel Barnier biztos részvételével egy kompromisszumos szöveget tudtunk elfogadni, és idén november 11-én szeretnénk elfogadni ezt, amely az első világháború végének az ünnepnapjára esik. Úgy gondolom, ez szimbolikus jelentőségű aktus lesz, és ezért arra kérem önöket, hogy egyhangulag támogassák. A megállapodás a parlamenti jóváhagyást követően lép érvénybe. A javaslatot a kollégák elé szeretném vinni, szavazásra elő szeretném terjeszteni, és még ha nem is tökéletes a támogatásukat kérem. Szeretném kiemelni, hogy a parlament milyen eredményeket ért el a megállapodáson. Talán nem azonnal szembetűnő, de az október 26-ai változat a belga elnökségi kompromisszum keretében két-három pontban módosult, de nem a lényegi kérdésekben, sőt inkább marginális ügyekben. Viszont az elveket a preambulum bekezdésekben rögzítettek mentén sikerült érvényben tartanunk. Tehát folyamatosan előreléptünk a három oldalú egyeztetések során, a parlamenti szempontok érvényesültek, köszönhetően az árnyék előadónak, sőt, talán az előadónak is, és a vita központi kérdése a harmadik országokkal való kapcsolatoknak a területe volt. És itt egy úgynevezett útlevélről döntöttünk, amely 2015-17 táján lassan majd az egész világon érvényes módon lépne érvénybe, és alkalmazhatóvá válna ezekben az országokban. Nagyon fontosnak tartottuk a következő területeket. Az eredeti javaslatban nem volt olyan rendelkezés, amely az anti-stripping kérdésről rendelkezik. Két év során hónapról hónapra fokozatosan vezetnénk be ezt az intézkedést, és azt a stratégiát követjük, hogy a beruházási alap ezekben a vállalkozásokban fokozatosan vállaljon szerepet, és erre vonatkozóan egy felülvizsgálati záradékot sikerült letárgyalnunk az utolsó körben az európai alapkezelők, amennyiben európai székhelyre, székhelyre rendelkeznek, az illetékesek ezekben az ügyekben. Tehát ez bizonyos teret nyit többek között a parlamentnek, és azoknak az alapoknak, amelyek az EU-n kívül működnek, és az irányelv hatája alá nem eső alapkezelők kezelik őket. A befektetések biztonságáról és fontos gondoskodni, és úgy gondolom, hogy a rendelkezések ezt biztosítják. A megfelelő felelősségkörök meghatározása megtörtént az Európai Unión kívüli alapok esetében. Pontos meghatározások, illetve rendelkezések szolgálják ezt a szervezeti szabályokat is meghatároztuk világosan, megszülettek az egyértelmű kritériumok, a hatóságok ellenőrizhetik ezeket, és a biztosítékok rendszerét is kidolgoztuk, hogy a bizottság az irányelv keretében el tudja érni a kitűzött célokat. visszavontunk egy konkrét rendelkezésre vonatkozó részt, de ezzel együtt azt mondanám, hogy kielégítő a megoldás. Aztán az eszmának a szerepkörét, illetően a parlament itt bevetette a befolyását, és sikerült előrelépnünk ebben az ügyben. A bizottság által ráruházott körben alkalmazhatóvá válnak ezek az intézkedések, és az alapkezelők um, hatékonyan tudnak gazdálkodni ezekkel a forrásokkal. Nagyon nehéz elérni bizonyos esetben az engedélyeket, nehezen megszerezhető engedélyekről van szó, és az irányelv úgy rendelkezik, hogy az unión kívül befektető beruházók kötelesek olyan módon eljárni, hogy sem az adó elkerülésben, sem a terrorizmus finanszírozásában ne vegyenek semmilyen formában részt. Az alternatív alapoknak a működését tehát kevés kivétellel megfelelően szabályoztok, és a, az arányosság elvét is érvényesíti a parlament. Ezért az irányelv megfelelő irányba alakult a különböző alaptípusokra. És ezzel zárnám, elnök asszony. A megfelelő alaptípusokra a bizottság, a parlament és a tanács közösen úgy rendelkezik, hogy szabályozott, felülvizsgált keretben kell, hogy működjenek. Olyan módon, hogy ne csak a rendszer szintű kockázatra, hanem a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos kockázatokra is reagálni tudjanak. Természetesen a szakértők egyetértettek ezzel, illetve a gazdasági bizottság munkatársai is értékes támogatást nyújtottak. Elnézést kérünk a fordítóktól is, akiket helyenként nehéz helyzetbe hoztunk, és jobb lett volna, hogyha egy kicsit több idő áll rendelkezésünkre. Köszönöm szépen. Uh, Clint úr kért szót, egy megjegyzést uh, adott át nekem, amit uh, távollétében ismertetek. Az ALDE csoport a jelentés ellen szavazott a harmadik országokra vonatkozó rendelkezés, illetve az információs követelmények miatt. Ez a végeredményt befolyásolta, de végül is támogatják és megállapodtak a jelentéstevővel. Nem tudom, hogy ki kíván szólni. A frakciók többsége támogatását jelezte, tehát a plenárison is meg fogják szavazni, úgyhogy úgy látom egyelőre senki nem tiltakozik. Aki ellene van, természetesen szólhat. Rendben? Akkor gratulálok Zsampolnak. Térjünk rá. Egyébként a vita kedden lesz, a szavazás csütörtökön. Bocsánat, szerdán a vita és csütörtökön a szavazás a hatos napirendi pont, a GDP-n innen és túl című napirendi ponton következik. Sajnos a jelentéstevő nincs itt, tehát felmerül a kérdés, hogy az árnyék jelentéstevők, akik közül ketten vannak jelen, tárgyalják meg a módosító indítványokat. Diki, Lamberts úr, illetve hárman vannak itt az árnyék jelentéstevők közül. Viki? Filip és én is más szakbizottságban árnyék jelentéstevőként dolgoztunk ezen, és nagyon jó etmecserét folytattunk, ami megalapozza a kompromisszumos módosítókat. Szerintem, hogyha ennek valós hatása kell, hogy legyen, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy az egyes országok esetében mit nézzünk meg. És jó lenne, hogyha eszmecserét folytathatnánk, mégpedig a jelentéstevő jelenlétében. Elnök asszony, igen, úgy vártuk, hogy ő is itt lesz, sőt, írásban ebben állapodtunk meg, de különböző közlekedésű vagy egyéb okok miatt nem igazán tudjuk, hogy mi történt. Akkor leszűrhetem azt, hogy a többi árnyékjelentéstevő is szeretné elnapolni ezt a napirendi pontot? Szerasszony. Én is egyetértek Vikivel. Santasz úr nincs itt, és rendkívül fontos lenne, hogy az ő jelenlétében vitassuk meg ezt a kérdést. Eléggé meglep, hogy nem lépett kapcsolatba az árnyék jelentéstevőkkel, nem tudom, hogy a többiekre is vonatkozik-e, engem nem keresett meg. Attól tartok, hogy ez a folyamat még el fog húzódni. Jó lett volna, hogyha valamit hallunk felőle. Okay. Um, Philip, do you want the floor? Philip? Egyetértek a másik két árnyék jelentéstevővel. Szerintem a jelentéstevő jelenlétében kellene ezt a vitát tehát lefolytatni. Ha megnézzük a módosítókat, szerintem igen tágtere lehet a kompromisszumoknak. Sokkal inkább, mint az intrában, ahol a Vikivel együtt vagyunk az árnyék jelentéstevők. Szerintem az alapok megvannak, de a felépítményt kell megvárnunk. Tehát a helyzet a következő. Az illetékes szakbizottság november 29-én, 29-től december 1-ig tartó időszakban fog szavazni, tehát ez azt jelenti, hogy nekünk november 22-én hétfőn este Strasbourgban kell szavaznunk. A szavazás megelőzően egy informális, informális eszmecserét fogunk folytatni, de ez nem azt jelenti, hogy a kompromisszumos módosító indítványokat ez előtt kell elérni. Viszont amíg nem szavazunk, nincs vélemény. Én azt javasolnám, hogy a jelentéstevőt kérjük meg, hogy hívjon össze egy ülést az árnyék jelentéstevőkkel. Szerintem itt nem kell hosszas vitát folytatnunk a szakbizottságban. Az árnyék jelentéstevőkre lenne szükség. Igen, mondja az elnök asszony, ezt majd közvetítjük felé. Tehát akkor ez a terv, az árnyék jelentéstevők akkor találkoznak majd, és előkészítik a kompromisszumos módosítókat, amelyeket majd november 22-én megvitatunk, illetve szavazunk róluk. Úgyhogy sok sikert mindenkinek! Ennyit mára. Holnap pedig 10 órakor kezdünk két témával a hitelminősítő intézetekről, a rendelet módosítása, illetve egy saját kezdeményezésű jelentés. A mai ülés tehát akkor ezennel le is zárom.